Pan Przewodniczący! Az elnök. E, witam koleżanki i kolegów. E, Kedves kollégák, mindenkit tisztelettel üdvözlök, kérem, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm, kollégák. Tehát angolul is megismétli az elnök, hogy kéri, hogy foglaljanak helyet